kérdése kapcsán. Májusban elkezdődött az MFF csomag megtárgyalása. A bizottságnak volt egy társjogaltói jogalkotói javaslata, volt azóta időnk, hogy ezt értékeljük. A háttérről annyit, hogy az utóbbi évek során aggasztó fejleményeket láttunk a jogállamiság tekintetében egyes európai országokban, és az európai polgári jogok érvényesülése tekintetében ez a javaslat tehát időszerű. Ahogy, mivel a tanács képtelen volt megfelelő lépéseket megfogalmazni, további eszközökre van szükség az európai költségvetés védelmi érdekében a jogállamiságot megsértő tagállami gyakorlatokkal szemben. Köszönöm Arias kollégának a kiváló együttműködést, a szöveg megírása során. Összességében egyetértünk a bizottsági javaslattal, szeretnénk mi is megerősíteni azt a javaslatot, és még tovább szigorítani akár, és kiterjeszteni annak a <clears throat> hatáját, de majd ez Gárdia Zabal fog erről részletesebben beszélni, hogy miben. Meggyőződésem, hogy az önök előtt álló szöveg, ha lehet, hogy nem is tökéletes, de eléggé kerek a módosítókkal együtt. 49 módosítót javasoltunk a bizottsági javaslathoz, ezek közül 20 a preambulum bekezdésekre, és többi pedig a cikkekre vonatkozik. Megállapodtunk abban, hogy különös fontosságot fogunk a végső felhasználók, a kedvezményezettek érdekeinek szentelni, de abban is biztosaknak kell lennünk, hogy a tagállamok ö, amennyiben ö, ők is kedvezményezettek, a maguk szerepét eljátszák. Az Európai Parlament döntéshozási eljárásában kell ezt a bizottsági javaslatot megvitatni. Kihagytak volna minket belőle ami a, a kedvezményezetteket illeti, az ő érdekeiket, nincs még végleges, ideális megoldásunk, de azt javasoljuk, három dolgot javaslunk, ezeket most a bizottság majd vizsgálja hatásukra nézvést, hogy mennyire e, e, szolgálja tényleg a végfelhasználó kedvezményezettek érdekét, mennyire érvényesülnek az ő jogaik, és hogy milyen panaszos eljárásokat kell lehet bevezetni. Ebbe az irányba mm, hatnak a javaslataink, még ha nem is elég konkrétak még. A parlamentben több opció felmerült. Az egyik ilyen az, hogy a bizottság fogadjon el egy határozatot a saját végrehajtási aktusai révén, az intézkedésekre vonatkozóan, és a parlament és a tanács tegyen félre az intézkedések árának megfelelő ugyanannyi összeget egy tartalék alapba, de ehhez egy minősített többségi szavazásra van szükség. Ami az alapvető értékek érvényesülését illeti, ez egy alapvető feltétel. A tagjelölt országok csak akkor válnak tagá, váltak eddig is tagá, hogyha ezeket betartják, de erről is majd a kollega beszél többet. Van néhány módosítunk a bíróságok függetlenségével kapcsolatban, a határidőket tudjuk. A módosítók benyújtási határideje október 25-e 12 óra, és a Költségvetési és a Kont Bizottság november 27-én fog erről együttes ülést tartani. Köszönöm a bizottságnak a javaslatot, köszönöm az Európai Számvevőszéknek és a jogi szolgálatnak is a nagyon fontos, hathatós segítséget a munka során, és persze a szakbizottságunk titkárságának. Ennyi. Visszaadom a szót, elnök asszony. Társelőadó, mit kíván elmondani? Köszönöm szépen. Nos, hát én azzal kezdeném, ahol befejezte a társadalmi társjelentéstevő. Szeretném én is megköszönni mindenkinek a segítségét, a bizottság, a jogi szolgálat, a számvevőszék, a titkárság, az árnyékjelentéstevők, az asszisztensek, mindenkinek a munkáját köszönöm, mert nekik köszönhetően sikerült úgy összerakni ezt az anyagot, hogy, hogy ez ténylegesen kész legyen időben. Nos, hát nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy a jelentést miből kiindulva építsük fel, és sikerült is egy jó megoldást találnunk. Ezt a jelentést most nem sokára a két szakbizottság elé fogjuk tárni, hogy azon tovább dolgozni tudjunk, és remélem, hogy mindenki egyetért majd ezzel az irányvonallal elmondom, hogy miért is próbáltuk meg kiterjeszteni a jelentésnek a kitekintését. Nos, amikor a bizottsági javaslatot elolvastuk, mert hát ugye már régóta kértük a bizottságtól, hogy ebben a témában legyen egy anyagunk a jogállamiság ellenes fellépések esetére. Nos, amikor a költségvetést eszközként használjuk a az emberi jogi jogsértések szankciójaként. Nos, hát valójában a taná, illetve a, a szerződés ezt nem teszi lehetővé, hogy szankcionáljuk az adott tagállamokat, úgyhogy ebből kiindulva az egyetlen eszköz a kezünkben csak az európai költségvetés. Én azt hittem, hogy már el is veszítjük a lehetőséget, illetve a bizottság elveszti azt a lehetőséget, hogy ezekkel az eszközökkel tudjon élni. Végül is, hogyha ezeket a jelentéseket a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság közösen intézik, az azért van, mert mi tartjuk a kezükben az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Ugyanakkor ezeken a területeken érthet, érezhető az emberi jogi jogsértések kérdése, és az európai vívmányok, az AKI megsértése is tetten érhető a költségvetésen. Ezért európaiként is ki kell használnunk ezt a lehetőséget, már csak azért is, mert a jogállamiság ellenes fellépéseket szankcionálnunk kell, de nem csak ezeket, hanem a vívmányokat is, és azokat a feltételeket is biztosítani kell, amelyek az Európai Unióba való belépéskor alapvetően fontosak voltak, viszont a belépés után ezeket már senki nem ellenőrzi. Nos, hát ezért gondoltuk, hogy itt a kettes, a hármas és a hetes cikkeket jogalapként véve az Európai Unió megvédheti költségvetését, az uniós közös értékeket ért támadások esetén. Nem csak a jogállamiságról van itt szó tehát és aztán természetesen itt vannak azok a módosítások is, amelyekre Szárváma úr is utalt. Ezen keresztül majd megpróbáljuk kiterjeszteni a jogállomiság komp- egész definícióját, és a kopenhágai kritériumokra fogjuk ezt kiterjeszteni, kiszélesíteni, mert hát ezek azok a kritériumok, amelyek az Európai Unióba való belépéskor alapfeltételnek bizonyulnak. Nos, mi kifejezetten azokra a gondolatokra összpontosítottunk, amelyek a csalás és az adóelkerülés, adócsalás témaköréhez köthetők. A parlamentnek ebben a parlamenti ciklusában nagyon sokat dolgoztunk az adócsalás, adóelkerülés, csalás témájában. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezt a harcot ne csak politikai szinten folytassuk, hanem konkrét jogszabályok formájába is megvalósuljon. Ugyanakkor szélesebb körű vitát kell folytatnunk, mert azért azt hiszem, hogy itt nagyon különbözőek az álláspontok, nem csak a csalás és az adóelkerülés ellen kell harcolnunk, hanem ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi is történik a fiskális kompetenciákkal a tagállamokban, és számomra egyértelmű az, hogy itt bizonyos esetekben sérülnek az Európai Unió pénzügyi érdekei is. Sőt, elképzelhető, hogy a két szakbizottságban vagy a parlamentben kialakul egyfajta többség arra vonatkozólag, hogy még jobban terjesszük ki mindezt, a szociális jogok, a munkavállalói jogok megsértésére, illetve akár a szociális dömpingre is. Nos, a társjelentéstevőmmel most egy alap megállapodást tudtunk tető alá hozni. Remélem, hogy ezen keresztül tovább tudunk lépni, és hogyha a többség egyetért vele, akkor majd kiszélesíthetjük a jelentés kereteit. Ennek a jelentésnek ugyanis fontos szerep juthat abban is, hogy megtestesítse mindazt, amiért ez a parlamenti ciklus majdnem öt éven keresztül dolgozott szeretnénk elmagyarázni az európai polgároknak azt, hogy fontos számunkra a jogállamiság szélesebb értelembe véve is, és hogyha vannak európai szabályok, európai ö, rendeletek vagy irányelvek, azokat be kell tartatni. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentés bemutatását. Azt gondolkodtam, hogy önök gondoskodtak arról, hogy a tanácsal éveken keresztül tárgyalhassunk. Nagyon sok minden van a jelentésben, az ellenállás is nagy lesz. Árnyék jelentést tevőként González Poncot nem látom itt a néppárt képviseletében. A, a Kont-tól Ayala Szender asszony itt van, ő kapja meg a szót, parancsoljon. Sí, eh. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, máshonnan érkeztem, azért késtem. Hát ezen a héten gyakorlatilag állandóan keresztezik egymást az ülések, átfedik egymást. Nos, hát Guardia Zabál asszony és Szárvámá úr gondolatait meghallgatva, én is értem, hogy mi a helyzet. Ez a jelentés kulcsfontosságú, mert ezen keresztül bizalmat szavazhatunk az európai jogállamiságnak, hiszen az európai embereket nagyon is érdekli mindez, nem csak a választások fényében, hanem hát azért voltak itt hónapokkal ezelőtt történt dolgok is, sőt, még ezen a héten is történt olyan dolog, ami miatt fontosnak gondoljuk ezt. Ezen felül viszont nem csak az eredményekre kell odafigyelnünk a meglévő költségvetés implementációjával kapcsolatban, illetve jó célokra használjuk fel a költségvetési forrásokat. Ugyanakkor az európai ügyészség beindításán keresztül is jogbiztonságot tudunk adni, és ez is hozzájárulhat az európai költségvetés megőrzéséhez, védelméhez, akár csalásról legyen szó, akár rossz administratív gyakorlatról, vagy konkrétan akár maffia tevékenységről, vagy bűnözésről, hogy még rosszabbakat ne is említsek. Nagyon fontos tehát az, hogy kimondjuk, hogy ezeket az eszközöket be kell tudnunk vetni, és ugyanakkor figyelembe kell vennünk, és ez az én személyes véleményem lesz, amit most mondok, de mégiscsak nagyon fontosnak gondolom, hogy ezen a biztonságos rendszeren keresztül és kapcsolódva ahhoz is, amit néhány nappal ezelőtt a számvevőszék elnöke mondott el, Ugye itt az európai teljes GDP 1%-áról beszélünk, ugyanakkor meg akarunk idézőjelbe téve büntetni bizonyos intézkedéseket, amelyek politikai szinten, a tanácsban, vagy politikai családok közötti megállapodások miatt történnek. Nos, ezen keresztül azért lehet, hogy rossz hatások is megmutatkoznak majd, amikor megbízunk a közigazgatási jellegű intézkedésekben, vagy a gazdasági pénzügyi szankciókban, amelyeket azonban administratív vagy közigazgatási módon fogunk foganatosítani, és összekeverjük ezen keresztül a politikai mandátumot a döntéshozatalt, a konfrontációt és a megállapodási formákat, amelyeket a tanácsban kellene lefolytatni, mármint hogy ezeket a vitákat a tanácsban kellene lefolytatni, és mi administratív úton kívánunk fellépni. Nem biztos, hogy ezzel olyan nagyon jó dolgokat okozunk, nehogy bele sétáljunk egy olyan csapdába, amelyet a tanács állított nekünk, azért, mert ők képtelenek már, mint a tanácsban arra, hogy megoldják a politikai vitáikat, és aztán lehet, hogy ez azért a közvélemény szemében nagyon vissza fog ütni, és bumeránként fog visszacsapni a parlamentre. Én erre szerettem volna felhívni a figyelmet, de minden bizonyal Guardia Szabál asszony és Szárvámá úr is ennek tudatában dolgoznak, és az ő jelentésükben a módosításokon keresztül minden bizonyal egy jó anyag fog kikerülni a kezükből. Köszönöm. A liberálisok képviseletében jöttem, aki asszony parancsoljon. Kedves elnök asszony, kedves kollégák! Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek a jó együttműködésért. Nagyon kitűnő jelentéstervezetet készítettek, a jogállamiság elvének tiszteletben tartása képezi a demokrácián gerincét, illetve az Európai Unió gerincét. És ez az egyik alapvető értéke a társadalmunknak. A tagországok eltökélték magukat az Európai Unió közös értékei mellett, éppen ezért a bizottsági javaslat eh, megalapozott. Válaszolnunk kell az adófizetőknek, számot kell adnunk arról, hogy megfelelő módon használják fel ezeket a pénzeket, illetve nem tűrhetünk korrupciót. Üdvözlöm az elnyekjelentéstevők munkáját, a bizottsági javaslat kigazítását továbbjavítását illetően, és Különösen örülök annak, hogy az adózási kérdéseket, az adócsalást is belevették a jelentés tervezetbe. Azt gondolom, hogy egy jól működő piacgazdaság, beleértve a fair és átlátható adózás a jogállamiságtól elválaszthatatlan, és még mindig nagyon sok a feladatunk. a keretet, a, amire javaslat került, nagyon érdekesnek tartom a jogállamiság figyelme követéséről, és várom a további tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Végül pedig még egyszer köszönetet szeretnék mondani, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó jelentés fog mindebből kikerekedni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alióra, Kokobu képviseleti liberálisoktól. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, kedves kollégák! Az új MFF kapcsán egyetértünk abban, hogy az EU a prioritások eh, kapcsán jobban tud teljesíteni, ha az előfeltételek teljesülnek. Az előfeltételek egy része a jogállamisághoz kapcsolódik, az Európai Bizottság rendelet tervezete az Európai Unió költségvetésének védelméről. Igen, időszerű. Üdvözöljük a bizottság javaslatot. Egy olyan anyagból eh, van szó, ami bemutatja a szabályozási keretet az EU költségvetésének megfelelő működéséhez. Az Európai Unió az európai polgárok érdeket kell, hogy képviselje a költségvetése, és mindkét jelentéstevőnek javaslatot eh, gratulálni szeretnék illetve a módosítókhoz is gratulálni szeretnék, hiszen ezek célja a bizottság és javaslat javítása támogatjuk, a jogállamiság és az alapvető jogok, valamint bizonyos alapvető definíciók kapcsolatát illeti, Olyan esetben intézkedésekre van szükség, amikor bizonyos tagországok hiányosságokat mutatnak a megfelelő pénzügyi menedzsment, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme kapcsán. Nem tudom, hogy egy ilyen típusú szabályozó dokumentumra van-e szükség, illetve ilyen erőteljesen kell-e a verifikációs mechanizmus támogatni ebben a formájában. A CVM célja az volt, hogy bizonyos gyenge pontokat korrigáljon bizonyos tagországokban, az igazságszolgáltási reform, illetve a korrupció ellenes küzdelem esetében. Olyan esetben, amikor ez megakadályoz bizonyos problémákat, a CVM-et modernizálni kell, áramvonalasítani, és minden tagország esetében alkalmazhatóvá tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gigold úr. At nem látom, de Jávor urat igen, tessék. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is, amit elmondott. Fontos javaslatról van szó. Az Európai Unió pénzügyi érdekei nagyon szorosan összefüggenek a jogállamiság érvényesülésével lenne mégis egy kérdésem, hogy a tervezett lépések milyen irányba hatnak valóban. Az a kérdésem ugyanis, hogy ezt egy jogállamisági mechanizmusnak fogjuk föl, ezt az intézkedés tervezetet, mint ahogy a címben is benne van. Tehát a tagállami jogállamiságot vizsgáló eljárásnak, amit egyébként a parlament már régóta követel, vagy pedig ez inkább a korrupció elleni harc elleni egyik eszköz, és az EU pénzek eltulajdonításának egy védelmi eszköze. Szerintem inkább az utóbbi, ami hivatkozik ugyan a jogállamiságra, de nem fogalmaz meg konkrét indikátorokat, benchmarkokat azzal kapcsolatban, hogy mit tekintünk még és már jogállamiságnak. Tehát ha az első szempont is fontos, akkor benchmarkokra lenne szükség, hogy konkrétan milyen helyzetek esetén fog a bizottság, de akkor biztosan fellépni, és ez hiányzik. Ugyanakkor a jogállamiság fennlétére is hivatkoznak, de az európai értékek védelme nem eléggé konkrétan domborodik ki benne, csak a költségvetésé. Szeretném azt látni, hogy az, az emberi jogok, az európai értékek védelméről szól-e a szöveg, vagy pusztán a, a pénzügyi érdekek védelméről. Nem tudom, hogy melyik volt a fő cél, és melyik a végső cél, a fontosabbik cél, mi volt a bizottság szándéka. Ez nem elméleti kérdés egyébként, mert meggyőződésem, hogy a parlamentben a dolog elfogadottsága nagyban azon fog múlni, hogy mi is ez a végső cél. Ha egy jogállamiságot felügyelő, vizsgáló rendszerről van szó, akkor más koalíciók fogják támogatni, mint hogyha pusztán a gazdasági érdekek védelméről és korrupció ellenes intézkedés ez csupán. És lenne néhány konkrét kérdésem a javaslat egyes részeivel kapcsolatban, hogy a mechanizmus pont mit jelentene. A bizottságnak ez egy komoly eszköz lehet a kezében, de nem csak a tanácsnak, a parlamentnek is jogában kell, hogy álljon, hogy leállítsa ezt a folyamatot, ha szükséges, ha eredményt értek el. Tehát például, hogyha egy tagállamtól megvonnak európai támogatásokat, akkor abba a parlamentnek is legyen beleszólása, hogy ez meddig mehet el, mikor kell abba hagyni, mikor nem szabad még abba hagyni, és a kifizetések felfüggesztése csak egy végső, utolsó eszköz lehet, legyen, és még ekkor is a végfelhasználó, a kedvezményezetek érdeke kell, hogy érvényesüljön, vagyis, hogyha a biztonság arra jutna, hogy egy, egy tagállamban rendszer szerűen rendszerszerű a korrupció és a, az európai pénzek ellapása, akkor is meg kell őrizni a kedvezményezettek jogait, a pénzeket nem a kedvezményezettektől kell visszahajtani, hanem a tagállamtól, és esetleg közvetlen menedzsmenttel kell végrehajtani a már elkezdett programokat, hogy a kormány ne tudjon beleszólni se így, se úgy a programok sorsába. A kohéziós alapok rendszere egy nagyon kényes gazdasági irányítási kérdés. Én nagyon körültekintően járnék el. Arra nagyon vigyáznék, hogy a végfelhasználók ne essenek el pénztől, hanem a korrupt szervezetek, kormányok, amelyek kezén átfolyik és elfolyik a pénz, azok büntettessenek, és ne a végfelhasználók. Ich sehe für die GUE weder Han Omarjee noch Herrn de Jong. For the ha Vali, bitte. Vali úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Én is Jávor úrhoz hasonlóan szeretném az eszközzel kapcsolatos részleteket jobban megismerni. Nem tudom, hogy itt egy korrupcióellenes eszközről van szó, vagy jogállamisági eszközről, és amennyiben korrupcióellenes, akkor hogyan kapcsolódik majd az Európai Ügyészséghez, és egyáltalán hogyan lehet majd felhasználni. Én azonban objektív kritériumokat szeretnék látni, mert ez egy nagyon kemény eszköz, nagyon nagy hatása lesz, és hogyha ezt a bizottságnak a kezébe adjuk, és az idézőjelbe tett független politikájának tesszük ki ezt, azért az nagyon kontroverz, tehát oda kell figyelni erre a kérdésre, nagyon átlátható kell, hogy legyen a folyamat. A megvalósítás terén is, mert ilyen eszközök mellett beindítani egy eljárást szerintem kétséges. Tehát rengeteg út vár még vár ránk. Nem lehet elhamarkodni mindezt, csak azért, mert bizonyos pártoknak ez most mondjuk kellemes vagy kedvez, hogy minél hamarabb használni tudják ezt a csodafegyvert bizonyos országokkal szemben. Én azt hiszem, hogy a következő hetek és hónapok során egy kicsit részletesebben meg kellene majd vizsgálni ezt, és objektívebb javaslatokat várunk annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy milyen esetekben fogjuk alkalmazni ezt a jogállamisági eszközt, ami egy nagyon erőteljes és ugyanakkor veszélyes eszköz is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjét kérem. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm az összes megszólalást a téma kapcsán. Ez egy komoly jogalkotás. A bizottság az MFF csomag részeként javasolta egy ilyen dokumentum létrehozását a következő pénzügyi keret megalkotása előtt annak védelmében. De ez azért egy önálló javaslat is, amely a 322-es szerződéses szikre alapul, ami azt mondja ki, hogy a pénzügyi érdekeket védeni kell. Ez a fő ö, célja a javaslatnak. A javaslat arra a meggyőződésére épül a bizottságnak, hogy a hatékony ö, menedzsmentje az EU pénzeknek ö, a jogállamiság révén valósul meg, és a jogállamiságot a Velencei Bizottság és az Európai Emberi Jogi Bíróság értelmezésében értjük mi is. Tehát a jogszerűség, a jogbiztonság, a végrehajtó, illetve hát a hatalmak szétválasztása és a független bíróságok megléte képezi a fő kritériumokat. Nagyon fontos, hogy, hogy valóban a végkedvezményezettek védelmet élvezzenek. Tehát a bizottság célja, ha ezt kérdezik, ez volt. Nem új mechanizmust akarunk létrehozni a jogállamiság felügyeletére, védelmére, hanem úgy gondoljuk, hogy a jogállamiság egy minimál követelmény a pénzek hatékony elköltéséhez, és ezért is a 322-es sziket választottuk jogalapként. Tehát nem a kettes szik valamennyi értékét várjuk el, tehát, tehát például az adózás nem feltétlenül tartozik ebbe a körbe, a korrupciót pedig úgy képzeljük el, hogy nem a fő célja a javaslatnak a korrupció elleni harc, de azért a négyes cikk rendelkezik arról, hogy feltételezzük, hogy a korrupció ellen ö, eljár a tagállam a jogállamiság keretein belül, tehát ez egy feltétel egy olyan országban, ahol nincsen korrupcióellenes, hatékony korrupcióellenes harc, ott nem hiszük azt, hogy az európai pénzeket szabad beáramlani, engedni. De nem egy ország jogi berendezkedését akarjuk megváltoztatni, mindenestül a jogállamiság érvényesülését ki erőltetni, hanem csak azt mondjuk, hogy ha ez nem érvényesül, akkor az Európai Unió pénzügyi érdekei sem érvényesülhetnek. És az alapra hagyjuk azt, hogy megállapítsa, hogy van-e jogállamiság. Tehát itt egy általános alapkeretet várunk el, ha pedig konkrét problémát vet fel valaki a jogállamiság nem érvényesülés esetén, az egy másik fórumra vagy joganyagra tartozik, nem mi fogjuk betartatni. A döntéshozási eljárás és egy kérdés volt, hogy ezt önállóan külön javasoljuk, legyenek külön végrehajtási aktus, milyen többséggel kelljen lehessen elfogadni a tanácsban. Ezt a mechanizmust a gazdasági irányítás kapcsán érvényesülő szabályokra, azok precedensére építettük föl, tehát hasonló kritériumrendszer vonatkozik az eljárásra, de azt tudjuk, hogy ez egy érzékeny politikai kérdés, és sok politikai következménye lehet az alkalmazásának, javaslat szerintünk kiegyensúlyozott annyiban, hogy általános elvárásokat fogalmaz meg a tagállamokkal szemben, amit azok amúgy is vállaltak. Ez még persze az első köre a vitának, várjuk az inputokat, a reakciókat. A tanács és a bizottság szakszerveinek és az önök bizottságainak a véleményét és ezeket mind figyelembe kívánjuk venni. A mechanizmus hatásairól beszélve, kétféle hatása lehet. Lesz a költségvetésre gyakorolt hatás, remélhetőleg az, hogy az M plusz 2 periódus év végéig elköltődnek és hatékony költő, hatékonyan költődnek el a pénzek, és látható lesz, hogy mekkora a global margin és mekkorák a tartalékok, tehát egyfajta tervezési biztonságot ad, és persze a kedvezményezettek számára is lesz hatása. Ezt a értelmező nyilatkozatban és a négyes cikkben is megfogalmazzuk, hogy mi. Négyes cikkben. Igen, nem akarjuk, hogy a végfelhasználó sérüljön. A különböző pénzelosztó szintek, leginkább a kormányok legyenek felelőssé tehetőek, ha, ha korrupció van, de persze az nem biztos, hogy teljesen elkerülhető, hogy a végfelhasználók, a kedvezményezettek is megszenvedjék ezt, hiszen ha egy program leáll, a kormány büntetéseket kap, akkor senki nem tudja garantálni, hogy esetleg a programok folytatódnak, de amennyire lehet, a kedvezményezetteknek védelmet adunk, ők például majd bíróság elé mehetnek, hogy nekik megvoltak a szerződéseik, ezeket végre kellett volna hajtani, és nem az ő hibájukból maradt el a projekt, tehát bíróság elé vihetik a, a, azt, aki ellen mi eljárunk. A javaslatnak a lényege az, hogy ez alapvetően a tagállami hatóságokkal szemben szigorítja meg a feltételeket, ugyanakkor védi a kedvezményezetteket, de várjuk a konkrét javaslataikat, elképzeléseiket, hogy ez konkrétan hogyan valósuljon meg, hogy milyen mérőszámok alapján lehessen szankciókat megfogalmazni, és hogy hogyan lehet konkrétan védeni a kedvezményezetteket. Mert azért mi is kételkedünk abban, hogy a kedvezményezettek semmilyen módon ne szenvedjék meg, ha ilyen eljárás indul, bár alapvetően szeretnénk védeni őket és jogaikat. Nagyon nem mindegy, hogy a konkrét viszont azt nem tudom elképzelni, hogy a bizottság egy kormány fölött, feje fölött átnyúlva közvetlenül menedzseljen egy projektet, hogy annak ne kelljen mm, félbeszakadnia. A kormányzati szervek persze sok múlik, tehát ezeket az intézkedéseket el kell, el lehet kerülni. Ez nem a levegőből ö, csapva éri a tagállamot, hanem van egy egyeztető eljárás, ennek a feltételeit ö, szigorúan le kívánjuk fektetni, hogy ö, ha sikerül a jogállamiság útjára visszaterelni egy tagállamot, akkor nincs probléma, Tehát a tagállamot meghallgatjuk, elmondhatja véleményét, egymást megpróbálhatják meggyőzni a felek, de ennek egy szabályozott leírt eljárásban kell történnie. Tehát nem az a fő cél, hogy most megvonjuk a pénzeket, hanem az, hogy működővé tegyük a projekteket, tisztává, jogszerűvé az eljárásokat. És euh, a jogállamiságot a folyamatában érvényesítsük. Ezek, amiket első körben el tudtam mondani, nem tudom, hogy a kollégáim kívánnak-e valamit mondani, vagy szabad-e nekik, de ha kérdéseik vannak, szívesen válaszolok. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Munyi úr. Főtitkárságtól szerepel a listámon. Parancsoljon. Yeah, it's ready? No, nobody, from, no, nobody else from the commission? Bizottság képviseletében más nem kér akkor szót? Julien Műnyének hívnak a főtitkárságtól érkeztem. Az előadáshoz nincsen hozzáfűzni valóm. Elnök, köszönöm szépen. Tomasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálni szeretnék a kollégák munkájához. Olyan jelentés esetében, ami nagyon fontos, de nagyon nehéz is. Sok feladatunk van, és fontos, hogy elérjük a célt. Először a bizottság erőfeszítéseit szeretném méltatni, hogy megpróbáltak valamit legalábbis elérni, mert ez már önmagában is nagyon fontos ami a saját kezdeményezésű jelentést illeti, amiről az Európai Parlament nagy többségben szavazott az elmúlt évben márciusban. Meg szeretnénk kérdezni a bizottságot arról, hogy egy szankcionálási mechanizmust ki tudná alakítani, amely uh, inkább a kormányokat büntetné, anélkül, hogy a kedvezményezetteket büntetné. Miért? Azért, mert a strukturális alapok logikája ezek az államokon keresztül, tagországokon keresztül valósulnak meg, de a városok, a régiók és más kedvezményezettek azok, akik a tényleges kedvezményezettek, nem a tagországok a kedvezményezettek, tehát ez a mechanizmus problémákat vet fel, melyeket a bizottság javasolt. Van egy kérdésem is azonban a bizottsághoz. szankcionási mechanizmus eh, normális, szokványos mechanizmus miért nem eh, valósítható meg ugyanúgy, mint a levegőminősége, a vízminősége kapcsán, amikor nem tartották be az irányelveket, miért nem járunk el ugyanígy a levegő, a víz minősége, nagyon fontos tényleg, de ugyanennyire fontos a jogállamiság is. Én azt gondolom, hogy ez volna a legjobb megoldás. Ez az első megjegyzésem. Miért? tényleges kérdés az az, hogy ezzel a mechanizmussal el fogjuk-e vajon érni a célunkat. Ahogy ön elmondta az imént, az a célunk, hogy ahogy a tagországokra, a kormányokra um, rábírjuk arra, hogy változtassanak nézetet. Elképzelhető az, hogy a tagországok és a kormányok megint csak a szankcionási mechanizmust használják, mégpedig politikai fegyverként az Európai Unióval szemben. Nem csak, hogy a célt nem fogjuk elérni ezzel, hanem a tagországok megint csak azt mondhatják, hogy hát nem mi vagyunk azok, hanem az Európai Unió az, aki megkárosítja a régiókat, a falvakat, városokat. Tehát nem érjük el a célt, hanem pont az ellenkezőjét érjük el hanem ezzel egy eszközt teremtünk ahhoz, amivel fejbe lehet verni az Európai Uniót, akkor ez egy bumeráng is lehet. Tehát itt van egy veszély, forrás, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A jogalap kérdésével kapcsolatban is van egy kérdés, mint ahogy az imént említettem. Mondjuk azt mondjuk, hogy igen, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme a cél, viszont nincsen eszközünk a kedvezményezettek védelmére. Önök mondhatják azt is, hogy a kedvezményezett fordul hát a bírósághoz, nem tudom kihez, hát, hogy helyreállítsák jogait, de ki az, aki tényleg elmegy a bírósághoz? Talán a nagy régiók, a nagy vállalkozások, az erősek fognak bírósághoz fordulni, akiknek legtöbb pénzük van, legtöbb eszközük ehhez, de a kis régiók, a kis városok, az egyetemek, más kedvezményezettek azt fogják mondani, hogy már most is nehéz, ugye a szociális alap kapcsán is, őket eltekintenek, hiszen tudják azt, hogy évekbe telnek a perek, és természetesen nem fogják igénybe venni azt az eszközt, nem fordulnak bírósághoz. Én azt szeretném, hogy olyan mechanizmust találnánk, amelyel a bizottság megadhatna azokat a pénzügyi jogokat a kedvezményezetteknek, ami jár nekik, és ne legyenek ők a kormányaik áldozatai. Azok, akik kedvezményezetteket ez nem vigasztalná, ha a kormányokat büntetik csak, azt gondolom, hogy nagyon fontos pozitív megoldást találni. Köszönöm. Köszönöm, azok kolléga. Thank you. To... Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nos, hát először is nagyon sok véleményt hallhattunk itt ebben az ülésteremben, és sok az aggály. Engem meglep az, amit az Európai Bizottság mondott, és remélem, hogy ez esetleg nem pontosan így hangzott el. Ő a Velencei Bizottságra utalt, És aztán itt van a 2018-as számvevőszéki döntés is, ez július 12-i dátumú egyébként. Nos, nem fogjuk figyelembe venni egy Európai Uniós intézmény véleményét? Nos, hát először is a parlamentnek mindenképpen figyelembe kell vennie ezt a kritikus hangot, amit a bírósági, illetve a számőszéki um, döntésben um, olvashattunk, és hát végül is azt se felejtsük el, hogy uh, hogyan fogjuk aztán alkalmazni ezt a rendeletet nagyon át lehet, politizálódik ez az egész helyzet, és különbözőképpen látják az emberek mindezt, és az európai intézményekbe vetett bizalom is nagyon különböző lehet, országról országra haladva, vagy akár, akár polgárról polgárra is változhat ez. Ráadásul nagyon nehéz az objektív értékelés, a különböző intézkedésekkel kapcsolatban. Ez főként az unió pénzügyi érdekeire vonatkozik. Ennek még két megjegyzésem. Egyrészt a tanácsban van volt egy vita, amely arra irányította rá a figyelmet, hogy nagyon sok itten az aggály még, és nem kellőképpen vették figyelembe az összes szempontot, az Európai Parlamentet, mint hogyha kevésbé akarnák meghallani és erre oda kellene figyelnünk. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt kolléga, csak felszerettem volna a figyelmét arra, hogy az összes EU-s tagországban az EU intézményekbe vetett hit nagyobb, mint a saját nemzeti intézményekbe. Dajcs Tamás parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, <clears throat> tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Előjáróban is azt szeretném mondani, hogy együttérzésemet szeretném kifejezni a két jelentéstevő iránt. Egy olyan munkára vállalkoztak, amely sikeres elvégzése megítélésem szerint lehetetlen. Ez az asztalunkon fekvő előterjesztésből is világos. Kiinduló pontként azt gondolom, hogy bonyolult elméleti fejtegetések helyett jogalkot, az Európai Bizottság jogalkotási javaslatáról lévén szó, magát a javaslatot kell nézni. Ez a javaslat, ez nem egyszerűen aggályos, hanem ez a javaslat, ez olyan alapvető európai értékekkel, mint a jogszerűség és a jogbiztonság ellentétes. A javaslat ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel. Ha bármely tagállamban az Európai Bizottság most asztalunkon fekvő jogalkotási javaslatának megfelelő döntés születne. Ilyen törvényt fogadna el bármely Európai Uniós tagállam, akkor az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indítana. Franciaország ellen is, Finnország ellen is, Spanyolország ellen is. Most jelen pillanatban pedig a jogállamiság működésének az ellenőrzésére vonatkozó javaslat a legalapvetőbb jogszerűségi és jogbiztonsági szempontoknak nem felel meg. Miről van szó? Egyrészt, ahogy több kollégám említette, konkrét, objektív kritériumokat kéne, nélkülözhetetlen, hogy egy ilyen jogalkotási javaslat, főleg egy jogszabály megfogalmazzon. Ebben a javaslatban semmilyen konkrét, objektív kritérium nem szerepel. Arról már nem is beszélek, csak röviden megemlítem, hogy fogalmilag kizárt, hogy a jogállamiság tekintetében általánossá váló hiányosság az úgy jönjön létre, hogy sok konkrét a jogállamiságot érintő hiányosság ne történne. Márpedig az Európai Unió működésére vonatkozó szabályok szerint minden konkrét ügyben az Európai Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást kell indítania. Tehát nincs olyan, hogy egyébként vannak hibák, ezek a hibák kötelezettségszegési eljárást nem indítanak, majd egyszer csak ezek a hibák olyan általános hibákká válnak, amelyek kapcsán egy ilyen, még egyszer mondom, a jogszerűség és a jogbiztonság elemi szempontjait figyelmen kívül hagyó mechanizmust lehetne érvényesíteni. A tervezet ellentétes a szerződéssel, hiszen eh, azáltal, hogy a kötelezettségszegési eljárás indítása helyett egy új mechanizmust hoz létre, lényegét tekintve elvonja az Európai Unió bíróságának a hatáskörét. Másrészt eh, teljes tévedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322-es cikkeit jogalapnak megjelölni. Ennek a cikknek a rendelkezéseivel a jogszabály tervezet az eh, ellentétes. Nagyon fontos európai érték a szubszidiaritás, mindannyiunk számára világos, hogy nem az Európai Bizottsága az, amelyik egy tagállam igazságszolgáltatásának vagy jogállamiságának az őre, hanem a szubszidiaritás az egyik legfontosabb Európai Uniós érték érvényesülése szempontjából a tagállam bírósága és alkotmánybírósága, amely őrködik az igazságszolgáltatás, illetve a jogállamiság működése felett. Tehát élesen ellentétes a javaslat a szubszidiaritás eh, elvével is. És végül, de nem utolsó sorban érdemes azt eh, világossá eh, tenni, hogy ma jelen pillanatban kifinomult rendszere van az Európai Unió költségvetési érdekei védelmének. Ebben a kifinomult rendszerben a makrokondicionitástól kezdve az exante feltételekig jó néhány olyan eszköz áll rendelkezésre, amelyik egyébként az uniós források hatékony és jogszerű felhasználását, eh, vagy annak a hiányát eh, szankcionálni eh, tudja. Tehát önmagában ennek a mechanizmusnak az indokoltsága is alapvetően kérdéses. Így tehát Tisztelt eh, kollégák, én azt gondolom, hogy ha nem megyünk vissza a kiinduló pontra, és nem vizsgáljuk meg azt, hogy az asztalunkon fekvő jogalkotási javaslat az egyáltalán vitára alkalmas-e, akkor sajnos csak alkalmatlan tárgyon elkövetett megvitatási kísérlet, ameddig eh, el tudunk eh, jutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó néhány kérdést kéne még a bizottságnak, mint javaslattevőnek tisztáznia mindaddig, amíg az Európai parlament ebben a kérdésben megalapozott döntést tud hozni. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Elnök úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, egy olyan szövegről tárgyalunk most, ami rendkívül fontos, és minden bizonyal az egyik legnehezebben megfogalmazható, megragadható erre egyébként a viták is rávilágítottak. Én szeretném megköszönni a munkáját és gratulálni Guardia Zabel asszonynak és Szárvamá úrnak, akik társjelentéstevői ennek az anyagnak. Ez inkább azt hiszem, hogy etikai, politikai etikai kérdés, nem igazán jogi kérdéseket vet fel. Az Európai Unióban élünk, van szolidaritási paktum közöttünk, azonos értékeket vallunk, itt van az alapjogi karta. Egy kicsikét engem az tölt el mert hogyha azt mondjuk, hogy bizonyos országok nem tartják be az alap jogokat, vagy a jogállamiság alapjait, akkor majd holnap után a nettó befizető országok közvéleménye majd azt fogja gondolni, hogy az ő adóforintjaikat rosszul használjuk fel. Tehát gyakorlatilag minden egyes tagállam vezetőjét fel kell hívni arra, hogy figyeljenek oda a pénzügyi kérdésekre. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a szöveg ez sikere, sikere vihető, nagyon nehézkes ez, főként politikai okoknál fogva. Értem, persze nem az állampolgárokat kell megbüntetni, hanem a kormányokat, amikor a jogállamiság ellenébe mennek. De hát azért demokráciáinkban a szuverenitás az emberek kezében van, tehát valahol az emberek szavazzák meg a kormányokat, úgyhogy azért ne ringassuk magunkat illúziókban, senki sem akarja az embereket szankcionálni, de ugyanakkor az embereknek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy a választásokkor kell kifejezzék a véleményüket, és az ő választási öm, formáik, vagy hát az, akire szavaznak, annak kell megtestesítenie a jogállamiságot mindenféle szempontból. Ami a fiskalitást illeti, ugye az adófizetés előtti egyenlőség alapvető kérdés, hogyha olyan ilyen alapértékeket kérdőjelezünk meg, akkor szerintem ezen keresztül az egész unió jövőjét kérdőjelezzük meg. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy az alap elvekre kellene itt visszatérni. És egy ehhez kapcsolódó témára is felhívnám a figyelmet, például a költségvetés megbízhatósága szintén részét képezi az európai dokumentumoknak, és szerintem nagyon botrányos az, hogy András Giorgio úrral mi is történt. Nem tudom, hogy őt ismerik-e. Ő volt a görög statisztikai hivatal vezetője 2012-ben. A valóságot mondta el. Ezek után 2012 óta a görög hatóságok őt azzal vádolják, amit mondott, ami valójában az igazság. Felmentette ugyan a feljebbviteli bíróság, de ismét eljárást indítottak irá, ellene, és most Washingtonba kellett meneküljön. Azért Európa az igazmondás földje kell, hogy legyen, és én azt szeretném, hogyha a tanács, a bizottság és a parlament is ezzel kapcsolatban figyelmeztetné a kormányokat a kötelezettségeikre, mert csak így lehet fenntartható módon építeni az Európai Uniót. Tehát nagyon különböző országokból épül fel az unió, de mégis vannak olyan alapelvek, amelyekből nem szabad engednünk, és itt nem csak pénzügyi szankciókkal kellene ezt valahogy rendbe tenni, hanem más jellegű szankciókra van itt szükség. Köszönöm, Lewandowski kolléga. Köszönöm szépen. Valóban. Ha nagyon sajnálatos, de azt hiszem, hogy az én hazám az egyik oka annak, hogy egyáltalán erről beszélünk ma. És a jelenlegi makrogazdasági kondicionalitás kérdését vetjük ezzel ismét fel, Sajnos ezt nem gyakran használjuk most még, de hát ez már ott van a jogrendben, tehát már ez is egy lehetőség. Nagyon a hetes cikken keresztül nem igazán tudunk fellépni, mert az egy ország is elég ahhoz, hogy megvédje a másikat, és milyen védés datszövetségek szövetségek alakulnak ki. Számomra ez a javaslat azt mutatja, hogy az uniónak az eszköztára nem igazán kidolgozott, és jelenleg csak olyan szankcióink vannak, amelyekkel az embereket és az alapok kedvezményezetjeit tudjuk megbüntetni, szankcionálni. Például Vladimir Putin, Putyinnal szemben egészen máshogy tudunk fellépni, ott ugye a vízum megvonás is egy eszköz a kezünkben, de hát az Unió a saját tagállamaival szemben nagyon gyenge, tehát nem igazán tud mit tenni, nehezen tudjuk megbuntetni a kör, kormányainkat anélkül, hogy a polgárokat büntetnénk. Itt a feltételesség elvére hívnám fel a figyelmet, hogyha Brüsszelből föl felfüggesztik az alapok kifizetését, akkor a helyi önkormányzatokat vagy kórházakat hozzuk nehéz helyzetbe. Nekem azért vannak kétségeim ezzel azzal kapcsolatban is, hogy az általános korrupcióra vagy az adócsaládra hogy lehet mindezt kiterjeszteni. Ez eredetileg szóba került ugyan, de ezek konkrét öm, bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények, a hatalommal való visszaélés vagy a jogállamiság, mint kondicionalitás, az viszont csak a kormányokon kérhető számon, hiszen csak ők azok, akik ezzel visszaélhetnek. Tehát itt két különböző dologról beszélünk szerintem. Innováció ez, de hát próbálkozzunk. De bizonyos feltételek mellett csak is. Ich habe mich auch noch auf die Rednerliste. Én is feliratkoztam itt a felszólalók közé. Engedjétek meg a kollégák, hogy folytassam. Köszönöm a két előttem szólónak. Fontos, hogy a bizottsági javaslat lényege megmaradjon, és benne vannak ebben a fontos dolgok, lehet ezt cifrázni, kiegészíteni. Értem én, hogy különböző érzelmek, szenvedélyek, türelmetlenség veszi ezt körül. Nem csak az adócsalás, nem csak az európai jog érvényesítése, hanem például a kisebbségvédelem is benne van. És fontos lenne, hogyha tudhatnánk egy kicsit a tanácssal való tárgyalások alakulásáról is, hogy a tárgyalási mandátumunk majd miben fog állni, és lehet, hogy bizonyos alcéljainkat föl kell adni ahhoz, hogy a fő cél érvényesüljön. Ez a rendelet mindenképpen szükséges. Ha nem születik meg, akkor az a nagy baj. Inkább engedjünk a részletekben, mert nagyon fontos, szükséges eszközről van szó a meglévő kiegészítéseképpen. Örülök, hogy a bizottság végre eljutott idáig. Eddig a tigrisnek nem volt foga, most úgy néz ki, hogy kinőtt neki. Aztán persze lehet, hogy nem lesz ö, annyira hegyes, mint én szeretném, de legalább van neki. Az egy jó kezdet, jó alap, amit érdemes majd a három oldala egyeztetések során finomítani. De most visszaadom akkor a szót a bizottság képviselőjének, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm a megjegyzéseket, kérdéseket, megpróbálok válaszolni rájuk. Itt nem szankciókat javaslunk, itt az EU költségvetését akarjuk védeni. Akkor nem is jó jogalapról indulnánk, ha ez lenne a célunk. A Szék is kifejtette, hogy ez így megfelelő jogalap lehet, az EU pénzek jó felhasználásának a jogállamiság nem az egyetlen feltétele, de fontos feltétele. És ez a szerződés hetedik cikkéből fakad egyébként. Ha a jogállamiságot magát akarnánk megváltoztatni vagy javítani, akkor arra a hetes cikk szolgál. Nekünk nem egy ország jogállamiságának megteremtése a célunk, nem is szerződésszegési eljárás soknak egy új fajtájáról van szó, mert az pusztán jogalkalmazás. És nem is a pénzügyi visszatérítések, korrekciókról szól, mert ez már a korábbi szabályok alapján is érvényes volt. Ha valami szabálytalannak minősül, vagy csalás volt, akkor a visszafizetés alapvető követelmény volt eddig is, és gyakoroltuk is. A specifikus problémákra vannak specifikus eszközök. Ez egy kiegészítő új eszköz a toolboxon belül, ami a jogállamiságot szabja feltételnek a pénzek folyósításához. és a shared management elvét alapvetően nem adjuk föl, tehát a bizottság nem fogja átvenni a tagállamok felelősségeit, ha a tagállam nem jogszerűen jár el, hanem ez szóvá teszi, bíróság elé viszi, felfüggeszti a kifizetéseket, a végfelhasználók is perelhetnek, de nem fogjuk helyettük lebonyolítani a projekteket. A tanácsban, hogy mi zajlik most, jelenleg sok kérdés merült ott is föl, ezekre válaszolunk éppen. De alapvetően jó a fogadtatása a javaslatnak. Még nem tartunk a cikkenkénti áttárgyalásnál, előre csak, ez egyelőre csak egy javaslatot, és, és a, a hozzáfűzött vélemények is általánosak, de nagyon fontos lenne, hogy a parlament is támogassa ezt a csapás irányt, mert akkor a tanácssal is jobb pozícióból tárgyalunk. Ennyi, amit el szerettem volna mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük. Szabad kolléga nő, végül. Köszönöm szépen, még egyszer nagyon röviden, mert azt hiszem, hogy már így is nagyon elhúzódott ez a napi rendi pont megtárgyalása. Természetesen a fiskalitás kérdése nem ugyanolyan, mint a jogállamiság kérdése. A kettőt nem lehet egy napon említeni, és a bizottsági eredeti javaslat csak a jogállamiságra vonatkozott. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mi egy jogalkotási intézmény vagyunk, és nem azért vagyunk itt, hogy a bizottsági javaslatokat eh, rábólincsunk, hanem hogy javítsuk azokat, hogyha úgy gondoljuk, hogy erre szükség van, vagy lehetőség van. Szerintem, eh, hogyha ezt a eh, javaslatot csak a jogállamiságra szorítottuk volna, azzal elvesztettünk volna egy nagy lehetőséget, a gazdasági, poli, gazdasági problémák, a szociális problémák, vagy a fiskalitás kérdésével kapcsolatban. A szociális és adóügyi kérdésekben a parlament rengeteget dolgozott ebben a mandátumban, de valahogy mégis ez kívül maradt a szankciókon. Nincsenek lehetőségek közvetlen szankciókra ezen a területen, és ezért én úgy gondolom, hogy ez ugye jelenleg nem lehetséges, tehát ezért gondoltam, hogy bele kiszélesítem a hatáskört. Azt hiszem, hogy az a pont, amely a legkényesebb, az a végső felhasználók szankcionálása, a kedvezményezettek, mert ez visszaüthet, és az EU ellen fordíthatja az embereket. Ráadásul nem is gondoljuk azt, hogy a, az embereknek kellene megfizetniük a kormányok által elkövetett bűnöket, annak ellenére sem, hogy ők szavazták meg őket, mert azért nem vagyunk felelősek azért, amit a kormányok tesznek. Nos, azért vannak lehetőségek arra is, hogy bíróság elé citálják az EU-t ezek a kedvezményezettek, de senki sem fogja a kormányát feljelenteni azért, mert nem fizetik ki azokat a támogatásokat, amelyek ide, tehát amelyek, amelyekről itt most szó van, ez nagyon bonyolult lenne, és az emberek nem is tudják azt, hogy például a strukturális alaponkon kívül, hogyha leállítjuk az alapok kifizetését, akkor a kedvezményezetek nem is tudják, hogy esetleg megkapták volna ezeket az alapokat, vagy sem. És az utolsó gondolat. Szerintem nagyon sokat kell még dolgoznunk, azzal kapcsolatban, hogy milyen kritériumok, milyen eszközök alapján értékelik majd a problémákat, hiányosságokat. Itt vannak persze már kritériumok, de ezt még tovább kell finomítani, ezért is gondoltuk a kopenhágai kritériumokra, vagy a Velencei Bizottság munkájára, vagy akár a számvevőszék által kidolgozott kritériumokra is, de ezen rengeteget kell még dolgoznunk, hogy aztán a döntéshozatal során ne legyen semmiféle önkényesség. Ez egyenlőre csak egy javaslattervezet, egy első javaslat, amelyet még kiindulási alapként kell csak tekinteni, és reméljük, hogy egy világos álláspontra tudunk majd helyezkedni, hogy a tanácssal vitába tudjunk szállni. Köszönöm, Szárvána úr! Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány megjegyzésem lenne az elmúlt egy órában elhangzottakra reagálva. Jávor Benedeknek szeretném mondani a következőt. Ő azt mondta, hogy ez inkább korrupció ellenes intézkedésnek tűnik, mint sem a jogállamiság megvédés eszközének és itt a bizottságot kell megvédjem. Fontos, hogy, kell, hogy legyen egy jogalapunk mindehez, és ez itt a pénzügyi rendelet, és a, a megfelelő pénzügyi menedzsment, tehát ez nem egy szankciós gyűjtemény, És az a kérdés, hogy ez a megfelelő úte, a bizottsággal egyetértek abban, hogy az alapok azok, amelyek mindennek a középpontjában állnak. Lehet, hogy ez nem mindenkinek tetszik, de idéznék valamit, nem egész pontosan. A pénz beszél, ugye? És valami más az, ami pedig nem. Hát itt mindennyiunkat emlékeztetném arra, hogy a valóságot kell szem előtt tartanunk, Európa térképét úgymond, abban a formában, ahogy ezt látjuk 2018-ban néhány az elmúlt években jelentős, mások azt mondanánk, hogy érzékelhető, rosszabbodás volt érzékelhető, ami a jogállamisége helyzeteket illeti bizonyos EU tagországokban. Nem tökéletes a világ, és a bizottság számára sem tökéletes a világ, és amikor nekünk döntenünk kell, akkor nem lehet ebben minden benne. Hiszen nincs egy tökéletes megoldás, de én azt gondolom, hogy ennek a javaslatnak a lényege az, hogy ha nem is az utolsó órában, de itt már legalább egy úton elindultunk, és legalábbis közelítünk valamiféle célhoz, valamit tennünk kell. A bizottságnak mondom, nekem is megvoltak az agályaim az adózással kapcsolatban. Az adócsapás, az adó elkerülés vajon nem jár egy gyakran kéz a kézben a jogállamiság elveinek eh, lábbal tiprásával? Lewandowski úr elmondta azt, hogy a kormányok azok, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállamiságot. A bizottság azt mondta, hogy a 4.2-es cégben világosak a tekintetben, hogy a végső kedvezményezetet szeretnék megvédeni. Mindennyian osztozunk ebben a problémában javaslatban azonban nincsen semmi konkrétum, tehát közösen kell megpróbálnunk ezt valahogy megoldani. Köszönöm. Kitűnő vita volt, sokat ígérő, kitűnő következtetéseket sikerült levonni. Október 25-e déli 12 koráig kell legkésőbb benyújtani a módosítókat, a szavazásra a Kontban és a kokokúban november 27-én kerül sor a Kont ülésidő idejében. November 21-én, 22-én a budgetban fogunk szavazni módosítókról, és a plenárison pedig Strasbourgban decemberben taglalják majd ezt a témát. Hogyha nincsen senkinek felvetése az egyebek alatt, akkor lezárom az ülést. Ja.